Um, hello, dear colleagues. Good evening. Jó estét, kedves kollégák! Köszöntjük, köszöntünk itt mindenkit a rendkívüli ülésen Strasbourgban. Látják a napirend tervezetet, és amennyiben nincs ellenvetés, akkor tekintsük elfogadottnak. Tolmácsolás 20 nyelven áll rendelkezésre a, az anyagok az e-meeting applikációban elérhetőek, és az ülés kimegy az interneten. Szeretném emlékeztetni önöket Ayri asszonyjal folytatott eh, informális ülésre, aki a Marshall szigeteket képviseli, Állni asszony az Európai Parlamentet látogatja meg azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok visszavonul a Párizsi megállapodástól, és ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy megbeszéljük a tennivalókat a globális felmelegedés által egyik legérintettebb ország vezetőjével. Ráadásul novemberben lesz a következő kapforduló. Azt szeretném, hogyha nagy számban lennének jelen, 9-től 10.30-ig szerdán, amikor is ezt, a, ezt az ülést eh, tartjuk. Nos, a fő oka ennek a rendkívüli ülésnek az, hogy eszmecserét folytassunk az Európai Bizottság első alelnökével, Franz Timmermans úrral, akit üdvözlök is itt eh, bizonyára szeret itt lenni a körünkben, mert eh, oly közel állunk az ön tevékenységi köréhez, és azt reméljük, hogy az ön jelenléte serkentőleg hat majd ránk a jövőre nézve új gondolatokat ad. Ön is tudja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kérdések a szakbizottság legfontosabb témái között vannak, és társjogalkotóként részt veszünk ebben a munkában. Tudja ön is, hogy az ETS három oldalú megbeszélések most zajlanak, emellett van egy tiszta energiaszöveg, illetve csomag, és vannak további jogalkotási csomagok is, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kommunikáljuk a munkánkat a közvélemény irányába. Egyben azt is jelenti persze, hogy nagyon sok munkánk, tennivalónk van. Köszönjük mégis. Mivel ön horizontális felelősségi körökkel eh, rendelkezik, bizonyára ön is eh, eh, bizonyára ehhez a témához is ért és ezért szeretnénk többet megtudni a fenntarthatósággal kapcsolatos általános megközelítésről. Külön érdekel bennünket az, hogy a fenntartható fejlődési célokat hogyan kívánják végrehajtani a belső és külső politikáinkban. Ahogy ön is tudja, a mi szakbizottságunk egy saját kezdeményezésű jelentést készít az EU fenntarthatósági cselekvési eh, tervéről, és a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban egy delegációt is küldtünk az Ocean Conference-re. És emellett a körforgásos gazdaság cselekvési terv is a mi asztalunkra tartozik, és szívesen hallanánk még a műanyag stratégiáról is. Nem akarom tovább húzni az időt, de azt mindenképpen említeni akarom még, hogy az élelmiszerbiztonsággal és egészséggel kapcsolatos munkánk során, ahogy ezt korábban is említettük, nem vagyunk elégedettek azzal, hogy a mikrobiológiai ellenállás témájában eh, milyen lépések történtek az Európai Parlament eh, egy cselekvési tervet kért, mert a tavaly, tavaly lejárt a korábban hatályos cselekvési terv, és azt is reméljük, hogy jogalkotási kezdeményezések lesznek. Emellett tehát az antibiotikummal való szemberi ellenállások kérdésében ez egy nagyon fontos kérdés és aktuális is. Kedves kollégák, még egyszer üdvözlök mindenkit, valamint az alelnök urat is, és hát is adom a szót. Thank you very much, um, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ülés ez számomra, hiszen most készítjük elő a következő bizottsági munkaprogramot. Nagyon kíváncsi vagyok a szakbizottság véleményére, hiszen ez az egyik legfontosabb szakbizottság a közös prioritásokról szóló nyilatkozat megalkotásában. Nagyon aktívan dolgozunk a négy jogszabályalkotási javaslaton, a hulladékcsomaggal kapcsolatosan, illetve a kibocsátás kereskedési rendszer kapcsán. Szeretnék szót ejteni a tiszta energiacsomaghoz csomaghoz tartozó témákról is. Ahogyan említette, szeretnék szólni arról a napirendről, amely minden cselekvésünket meghatározza a fenntartható fejlődési napi rendére, illetve a fenntartható fejlődési célok. A bizottság és jó magam is személyesen nagyon komolyan veszük ezt a kötelezettségvállalást, mind az Európai Unión belül, illetve partner országainkkal orsz, világszerte a fejlesztési együttműködésben. A fenntartható fejlesztési célok önmagukban is fontos környezetvédelmi célokat is megfogalmaznak. Tavaly novemberben Bemutattuk válaszainkat a 2030-as napi rendet és a fenntartható fejlesztési célokat, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szakbizottság hogyan reagál erre a közleményre. Szeretnénk a lendületet megtartani, és szakpolitikai döntésekre leforítani mindez globális és országos, regionális szinten. A 2030-as napi rend két munkavonal mentén épül fel. Először is, hogy az SDG-k az európai szakpolitikai keretek közé beépítésre kerüljenek, és a prioritásainkhoz hozzáigazítsuk őket. Ez a, az intézményeken belül minden munka fázist meghatároz. Másodszor el kell indítani a közös gondolkodást a hosszabb távú jövőképpel kapcsolatosan és az ágazati politikák tekintetében 2020 után. A fő célunk persze az, hogy 2020-ig hogyan jutunk el és hogyan teljesítjük a kötelezettségvállalásainkat, de utána is következetes munkát kell folytatni, és a 2030-as célokat is elérni, csak így tudunk logikus szimbiózist kialakítani a két munkafázis között Együtt kell működnie a több érdekeltette összefogó platformmal, amely majd elindul nem sokára, illetve a tanács, a parlament és a tagállamok erőfeszítéseit is össze kell hangolni. Tudjuk, hogy az EU fontos szerepet játszik a szakpolitikai döntésekben, a szabályozásban, amely a vállalkozásokat, állampolgárokat, kormányokat arra ösztönzi, hogy kölcsönösen befogadó, fenntartható növekedést indítsanak el. Ez kell ahhoz, hogy az SDG-ket elérjük a közös jövőképünk, illetve az Egyesült Államok sajnálatos döntése, hogy kilépjen a Párizsi megállapodásból. Ennek összefüggésében nagyon fontos, hogy legalább Európában elkötelezettek maradjunk és egységesek, és a világnak vezető szerepet tudjunk felmutatni. Ez nagy kihívás, vagyis, hogy a fejlesztést magas szinten tudjuk tartani, ugyanúgy, mint a szociális biztonságot, és szociális szerződést tudjunk fenntartani társadalmainkkal, ugyanakkor csökkenteni kell a természetes erőforrások leterhelését. És egyre nagyobb részt kérünk a, társ, a természeti erőforrásokból, akkor bizonyítanunk kell, hogy hogyan tudjuk ezt ellensúlyozni és a terhelést csökkenteni. A körforgásos gazdaságra szóló csomag jó példa arra, hogy mit tehetünk, a, a hulladék mennyiség csökkentésére, a műanyagokkal való a megoldás megtalálására, a növekedés és a foglalkoztatás serkentésére, nagyon fontos része a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagnak a hulladékcsomag, az erre vonatkozó kezdeményezések közös felelősségünk, hogy előrelépjünk még évvége előtt. Számítok önökre, munkájukra és ambíciójukra most, hogy a három oldalú egyeztetések megkezdődtek. A jó hulladékkezelésre vonatkozó javaslat eh, két győzteses játszmát irányoz elő, és eh, úgy gondolom, hogy már egyre többet ért tudunk arról, hogy uh, hogyan hatnak a különböző tényezők egymásra. A bizottság elkötelezett a csomaggal kapcsolatosan, ambiciózus a célja az újrafelhasználással, és átlátható méltányos számítási szabályokat akar, azt akarjuk, hogy összehasonlíthatóak legyenek az adatok, és uh, ugyanolyan mércével mérünk mindenkit nyilván az új célok eléréséhez időre van szükség, de azt is el kell kerülni, hogy ez túlságosan hosszú legyen, és örökké hosszabbítgassuk a határidőket, az ambíciók mellé határidők is kellenek, és nem halogathatjuk örökké a célok teljesítését. Nem csak a célkitűzések szintjén kell ambíciót, kell ambiciózusnak lenni, hanem a jogszabályokatás területén az összehajt hasonlíthatóságra és a tagállamok közötti kiegyenlített feltételekre szükség van, az szabályoknak átláthatónak, robusztusnak és gyakorlatban megvalósíthatónak kell lenni, az hulladék hierarchiát is figyelembe kell venni, ambiciózus célokra van szükség, a gyártók felelősségét is a szabályokba kell illeszteni felismerjük, elismerjük az parlament sürgetését, hogy kvantitatív célokra van szükség, de összességében érthető, összehasonlítható adatokra van szükség, és hatástanulmányokra felismerem, hogy nagyon fontos együttműködni az élelmiszer pazarlás területén, és ez nekünk prioritás, és a nemzeti parlamentek számára is nagyon fontos zöldkártyás kezdeményezés indult, ezért lényeges továbbvinni ezt a kezdeményezést a tanács és a parlament szeretné, hogyha a bizottság a jövőben nagyobb figyelmet fordítana a hulladék területre, és nagy kíváncsisággal tekintek ennek a tárgyalásnak az elébe. Konstruktív együttműködést kezdtünk mindkét jogszabályalkotó hatósággal, illetve intézménnyel. Remélem, hogy minél hamarabb megállapodásra jutunk. Ön említette, elnök asszony, a másik nagyon fontos témát, a műanyagok témáját, mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos szerepet töltenek be gazdaságunkban és életünkben is a műanyagok. Tudjuk azt is, hogy milyen negatív a környezeti hatásuk. Az műanyagoknak több mint 70%-a égetőben vagy lerakóban végzi, és több millió tonna kerül naponta a környezetbe, ez károsítja az egészségünket, környezetünket, az óceánokat. Hollandiában bebizonyították a közelmúltban, hogy nem is a palackók, hanem a palackók kupakja óriási veszélye a környezetre, mert ezeknek az újrafelhasználása még nincsen megoldva. A műanyagok 90%-a szűz alapanyagból készül, 400 eh, millió tonna eh, széndiokszid kibocsátáshoz vezet ez évente. Ez 15%-a eh, az globális üvegházhatást okozó gáz kibocsátásnak. A körforgásos gazdaságban ennek az anyagnak a teljes életciklusát és a termékeknek az életciklusát figyelembe kell vennünk, a meglévő követelményeket kell végrehajtani, a műanyag hulladék csökkentését is felvettük a javaslataink közé. Az eco-design fogalma is nagyon lényeges. A műanyagok okozta problémával kapcsolatosan európai stratégiát is ki fogunk adni még évvége előtt. Ez az műanyagok tervezését, felhasználását, gyártását alapvetően át fogja alakítani. Szeretnénk, hogyha a műanyagok az Európai Unióban a körkörös gazdasági rész, gazdaság részei lennének, és az is lényeges, hogy a magánszektor részt vegyen ebben az erőfeszítésben, ezt a rendeletet ki kell használnunk, egy óriási környezeti problémát megoldhatunk ezzel, és ráadásul a világ szinterén, a világ gazdasági szinterén versenyelőnyt szerezhetünk. Ezekhez a változásokhoz új műanyag értékláncot kell kidolgoznunk. A műanyag termékeket úgy kell kialakítani, hogy erőforrás hatékonyak legyenek és újrafelhasználhatóak, hogy kisebb legyen a környezeti hatás, tartósabbak legyenek a termékek. A mikro műanyagok különös kihívást jelentenek. Az Egyesült Államokban például és más államokban is tettek már lépéseket, ezen anyagok használata ellen bizonyos termékeket már betiltottak különböző országokban, és fenntartható alternatívákat keresnek. Stratégiára van szükség a biológiai lebomló műanyagok tekintetében, hiszen ezzel lehet csökkenteni a környezeti terhelést és a fenntarthatóságot fokozni. A stratégia előkészítésében célzott konzultációra kerül sor az érdekeltekkel, ez egészen pontosan szeptember 26-án lesz az érdekeltekkel folytatott konferencia. És végül, bár eh, már beszéltünk eh, a tartalmi kérdésekről, most a munkamódszerekről szeretnék látni. Sokan mondják, hogy ellentmondás van a jobb eh, szabályozás és a magasabb környezeti normák között. Szerintem nincsen ellentmondás, hiszen a célokat is meg kell találnunk, és a fenntartható fejlődési napirendhez vezető utat is meg kell határoznunk múlt héten. Egy cselekvési tervet dolgoztunk ki, és az eljárásainkkal kapcsolatosan egy áttekintést, tehát világítást végzünk. Ez mindenkinek az előnyét szolgálja, vagy érdekét szolgálja, a legutóbbi átvilágítás, eh, gondolom, hogy erről beszéltünk a legtöbbet, amikor tavaly találkoztunk, arra jutott, hogy jobban kell az irányelvet végrehajtani, hogy a célokat hatékonyan elérhesse, még ha az értékelések nem is oda vezettek, hogy a bizottság jogszabályalkotási változásokat javasoljon, azért azt megértettük, hogy jobban át kell tekinteni, át kell látni a kihívásokat, ami az eh, madarakat és az élőhelyeket illeti, ezen jogszabályjal szemben sok bírálat megfogalmazódott, de most már pozitívan tudunk velük egyeztetni, és így eh, a végrehajtás eh, sokkal színvonalasabb lesz. Egy kicsit kiszaladtam az időmből, nem túl sok időt kaptam. Minden esetre nagyon kíváncsian várom a vitát. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen Timmermans biztos alelnök úr, ami a hulladékcsomagot illeti. Itt van a jelentés, tövönk elindult a dialógus, és köszönetet szeretnék mondani vele biztosnak a támogatásért de ők támogatták a parlament elképzéseit, tehát mi itt egy csapatban dolgozunk, ha nekik a legjobb politikát támogassuk. én értékeltem azt, amit mondott arról, hogy a fenntartható fejlesztési céloknál nagyon fontos ezek igazítás az európai politikai kerethez. A jogszabályozásnál, az omnibus szabályozás javaslat kapcsán foglalkoztuk a kérdéssel de több magyarázatra van szükségünk annak érdekében, hogy megértsük a bizottság céljait, például a jelentős terheket jelentő szabályzás törlését illetően. Tehát azért, hogy önt jobban tudjuk támogatni, jobban kell, hogy értsük ezeket a terveket. A kollégáimat ez a téma nagyon érdekes, szeretnének kérdéseket feltenni. Először a koordinátorokkal kezdjük. Először Léza úr kapszott. Köszönöm szépen, úr, tisztelt eh, alelnök úr. Amit ön a műanyagról mondott, eh, ezt csak aláhúzni tudom, nagyon örvendetes lenne, hogyha a bizottság egy javaslat állna elő, arra szeretnék hivatkozni, amit eh, az elnök asszony, Valán asszony mondani a végén mondod, végül nem utolsó sorban ezzel a szakbizottság az egészségügyért is felelős, nem csak a környezetvédelemért, és hogyha nem rosszul követtem az eseményeket, akkor a bizottság a hivatalba lépésekor, Jean-Claude Juncker hivatalba lépésekor nem készített egyetlen közegészségügyre vonatkozó javaslatot sem, és parlamentként nagyon kritikusan viszonyulunk mindenhez. A bementi állásfoglalásban mindig eh, történik erőfeszítés arra, hogy az antibiotikummal szembeni rezisztenciát eh, taglaljuk, mint témát az elnök asszony kitét, és kicsit ki is élezném ezt a helyzetet. A bizottság javaslat az asztalon van, ezt üdvözöljük. Eh, ezután a jövőben kezdeményezések lesznek arra vonatkozóan, hogyha valaki új antibiotikumokat fejlesz ki az állatok számára. hogyha az emberek számára fejleszte valaki antibiotikumot, akkor erre nincsen bizottság javaslat, és eh, nagyon fontos az antibiotikumokkal szembeni ellenállást csökkenteni, ez innovációra van szükség, és az Európai Uniónak ezt legalább annyira támogatnia kell, mint az új szubstanciák fejlesztését az állatoknál. Több javaslatot készítettünk, ezeket most időszüke miatt nem sorolnám fel, de nagyon fontos az, hogy a szerződésekben az szerepel, hogy az Európai Uniónak kompetenciája van a közegészségügyben, nem az egyetlen, kiilletékes, vannak jogalapjai ennek a kompetenciának, és hogyha a polgárok megkérdezik azt, hogy mit szeretnél születésnapodra, új évre, akkor nem az intézményi reformok, vagy a növekedés szerepel első lépésben, hanem az egészség. És fontos, hogy erre, a, erről a bizottság is erre vállaljon felelősséget. Köszönöm szépen, Léze úr. Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Timmerman, elnök úr, köszönjük, hogy eljött, nyújtotta a prioritásokat, mi osztozunk ezekben a bizottsággal, de egy másik pontra szeretnék összpontosítani, amiről ön nem beszélt, tehát ez lehetőség lesz számunkra, hogy ezt most érintsük a glifoszát témája, a politikai ügyé vált, miután kiderült, hogy a glifoszát karcinogén tulajdonságai felmerülnek ki. És kiderült, hogy a bizonyíték nem elégséges ahhoz, hogy mutagén anyagnak, vagy káros anyagnak tekintsék a glifoszátot. Még szeretném önt kérdezni, mint bizottság arra elnökét, hogy a refit gyakorlat kapcsán tudna többet szólni az a, a növényvédőszereknél, illetve ami a bizottság intézkedéseket illeti, az átláthatóság, illetve a tudományos alapon készült peer review közétételét, illetően mind az EFSA, mind az ECA készített, köz, készített jelentéseket, és itt a két ügynökség szabályhetősége is felmerült. Tervezik-e azt, hogy ezeknek a tanulmányoknak a helytállóságát áttekintsék-e? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dari asszony. Az ECR-t itt most nem képviseli senki az Alda következik. Virde köszönöm szépen. Elnézést, hogy a kollégám nem tud itt lenni. Én most nevében szólok. Két témát szerettem volna megemlíteni, és megpróbálok rövid lenni. Az egyik a biodiverzitáshoz szóló stratégia, a másik a környezeti dumping, ami a természetes környezetet illeti, ön erről beszélt, de azt gondolom, hogy a biodiversitási stratégia 2020-ban jár le, és engem az érdekel, hogy a konkrét bizottság intézkedések hogyan néznének ki a biodiverzitási stratégiában, hogyan mérik mindez, úgy tűnik, hogy teljesítjük a célokat, illetve hogy a bizottság mit is tesz konkrétan, hiszen amit a környezetvédelmi szervezetek amikről hallunk egész Európában, az az, hogy folyamatosan csökken a biodiverzitás az egész Európai Unióban. Ez az első témám. A második a környezeti dömping. Megnézzük a Brexitet. Van egy új környezetvédelmi miniszter, és ő összeszedte olyan tényt, a környezetvédelmi jogalkotás, amikor oktatási miniszter volt, akkor a klímavédelmi, székeleti védelmi ki akarta venni a kurikulumból, tehát aggódunk. Bármilyen dílt is kötnek az angol kormányjal, reméljük azt, hogy biztosítják azt, hogy nem indulnak el egy dömping felé vezető úton a környezetvédelem területén, és nem csúsznak ki a szabályozás alól, hiszen ennek az Európai Unió többi részére hatása lesz. Ugyan e, ez a helyzet trump is, tudjuk, hogy ő tagadja e, az éghajlati változásokat, ki akar szállni a párizsi megállapodásból. Mi szeretnénk e, biztosítani azt, hogy nem így próbál megszabadulni a saját környezetvédelmi problémáitól. Köszönöm szépen, kérem erre a kérdésre reagáljon. Köszönöm szépen. Biaja. Um, now on behalf of GUE Group. A GUE uh, képviseletében Konecsna asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a elnök úr, hogy időt szállt ránk mai napon. Én arra térnék vissza, amit öntől hallottunk. Azt gondolom, hogy beszédében mondott valamit, amit én problémásnak látok. Folyamatosan eh, döntés születik az új jogalkotásról, viszont a jelenleg itt nem tudjuk megvalósítani, hiányoznak a cselekvési tervek, hiányos a megvalósítás a tagországokban ez azonban nem megy jól. Hát, amíg valami nem valósult meg, addig nem lehet uh, újabb vállásokat tenni. Ön bizottsági alelnökként mit tervez? Anélkül, hogy a tagországok ezt megvalósították volna, illetve anélkül, hogy uh, a bizottság feladatát a cselekvési termen vállalta volna. Nem csak a Eh, antibiotikumok elleni ellenállásról van szó, a cirkuláris, a körforgásos gazdaságról. Nincsenek eh, cselekvési tervek a tuberkulózis, a hív és egyéb betegségek területén. Azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat eh, meg kell ragadni, illetve arra kell összpontosítani, ahol a problémák vannak. És természetesen a tagországoknak és a bizottságnak is fel kell lépniük. Nekem most sajnos távoznom kell az ülésről, mert egy már másik szakbizottságban kell, hogy szavazzak, viszont a választ majd a webstreamingen keresztül meg fogom hallgatni, és nagyon remélem, hogy pozitív választ fogok öntől kapni. Köszönöm szépen, Konecsina asszony. Eckhout úr a zöldek nevében. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Timán Manzal elnök úr. Én eh, az endokrin disruptorokról szeretnék beszélni, hiszen ez egy olyan téma, hogy nagyon sok energiába kerül, és a jobb szabályozási agenda is összefolyik ezzel. A bizottságnak idején ezt eh, arra használta fel, hogy egy szociogazdasági hatástanulmányt készítsen az endokrin disruptorokról és egy bírósági ítélet kimondta azt, hogy a bizottság nem tartja be az ígéreteit. Tehát nagyon fontos, hogy a tudományos mutatók alapján induljanak ki. Tehát volt egy bírósági ítélet, amely kimondta, hogy a bizottság végezte el a dolgát. Egészen a mai napig nem létezik bizottsági javaslat, volt egy eredeti korábbi javaslat az elmúlt évben, 2016. júniusában, viszont a bizottság megpróbálta a jogalkotást megváltoztatni delegált jogi aktus keretében. Megpróbálta a növényi védőszerekre vonatkozó jogalkotást megváltoztatni. Tehát túllépett a mandátumán, mint említettem, létezik egy bírósági segítélet, a bizottság túllépte a kompetenciáit, és cégek érdekeit képvisek, akik nem akarják azt, hogy kiderüljön termékeik endokrin diszruptoroknak minősülnek, és károsítják az emberi egészséget. Kérdésem következő. A bizottság mikor készít tudományos bizonyítékok alapján jelentést készíteni az endokrin diszruptorokról, illetve meg tudják -e ígérni azt, hogy a jogi szöveget egy hátsó kapun keresztül, delegált vagy implementációs jogi aktuson keresztül nem fogják megváltoztatni. Az a benyomásunk, hogy ebben zűrzavaros dolgok vannak, hát a jobb szabályozás tartsa fenn a megfelelő képet, és ezt nem szabad megengednünk. Köszönöm. Thank you, Mr. Eichhout, and, uh... Köszönjük, Eichhout úr. Dorgano asszony következik. Köszönöm, elnök asszony biztos úr. Október 25-i közleményében a 2017-es munkára vonatkozóan a bizottság azt mondja, hogy a körforgásos gazdaságot fogja támogatni, és csökkenteni fogja a környezetben a műanyag hulladékok mennyiségét. Több kérdést vet fel ez, amikor ezt a programot ténylegesen megvalósítják. Pontosítani tudja-e, hogy milyen szerepet fog adni a helyi termelésnek, illetve a helyi fogyasztásnak, és az, az Afrikába, illetve az Afrikából, illetve az Európa irányába érkező migráció kapcsán is. A bizottság emellett optimalizálni akarja azt, hogy a kap hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Hogyan fogja ezt összeegyeztetni azzal, hogy elsődleges célja a termelékenység növelése a kapnak, és tudjuk-e a termelékenységet határok nélkül növelni, E, úgy, hogy közben megvédjük e, az európai polgárok egészségét, például a peszticidektől, a repülés ügy kibocsátásainak kapcsán elismerje az OAC-t, mint a leglegitimebb szervezetet ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük a kérdéseket. És akkor a biztos úrnak adom meg a szót. Megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Amennyiben pedig nem sikerül, akkor a kollega segítségével később írásban fogok válaszolni. Kezdeném az egészségügyel. Már most eh, van egy olyan jogalkotási keret, amely az élelmiszerbiztonsághoz hozzájárul, illetve eh, ide tartozik eh, az egészség, állategészségügy, növényegészségügy. A munkánk fókuszában most a végrehajtás van, illetve az, hogy biztosítsuk az egészséges élelmiszerellátást, Hamarosan megjelenik egy cselekvési terv az antimikrobális gyógyszerekkel szembeni eh, rezisztenciával kapcsolatban, ami ebben a témában a küzdelmünket tovább viszi, remélhetőleg Léze úrnak is megfelelve. Emellett eh, az egészségügyi technológiák értékeléséről lesz egy stratégia, az egészségügyi ellátás hatékonyságához kapcsolódik ez. Nem szabad alábecsülni a végrehajtás nehézségeit. A dohánytermékek irányelv, a határon átnyúló egészségügyi ellátás, a határon átnyúló egészségügyi kockázatok, illetve a gyógyszer eh, jogi keret is tartogat még végrehajtási tennivalókat. Ennek nagy része persze az, hogy támogatjuk a tagállamokat a saját tevékenységükben, mert az EU kompetenciája korlátozott ezen a területen. E, és e, itt e, szükség van az EU részéről a hálózatok létrehozására, illetve a legjobb gyakorlat cseréjére. Az önök aktív részvétele is nagyon hasznos lesz. Ami a glifoszátot illeti, az EFSA és az ECA konklúziója az, hogy a glifoszátot, glifoszátot nem kell rákkeltőnek minősíteni. Ez megfelel eh, az Európai Unión belül és kívüli szabályozhatóságok eh, eredményeinek is. Kanada, Új-Zéland, Japán, valamint az ENSZ eh, szervezete is erre jutott. A, csak a tudományos bizonyítékokba kapaszkodhatunk, és érzelmi okokból, vagy politikai okokból nem lehet félretenni a tudományos bizonyítékokat, ez nem lenne helyes, és nem lenne megfelelő irány. Május 16-án a kollégium úgy döntött, hogy újra kell kezdeni a párbeszédet a tagállamokkal, glifozát 10 évre való engedélyezéséről, figyelembe véve a legutóbbi tudományos kutatásokat, és ezekre már utaltam. A tagállamokkal együtt működünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb támogatást kapjuk meg, és az emberi egészség nagy, magas szintű védelmét tudjuk biztosítani megfelelve az egészségügyi bizonyítékoknak és a jogszabályi kötelezettségeknek jogilag megfelelő kell, hogy legyen. Az ECA véleményének fogadásától számított hat hónapon belül e, lép az Európai Bizottság, nyáron konzultációk lesznek, és e, ősszel véglegesítjük az álláspontokat a szavazás előtt. Ami a biodiverzitásra vonatkozó stratégiát illeti, a Natura cselekvési terv vel kapcsolatban már a múlt héten is volt egy hosszabb vita a régiók és helyi eh, hatóságok képviselőivel, illetve önkormányzatok képviselőivel, a biodiverzitás iránti elkötelezettség mindenhol megvan, és egyre inkább tudatában vannak az emberek a fontosságának. Tehát én úgy gondolom, hogy különösen a végrehajtás területén megint csak lépéseket kell tennünk. A tavaly bemutatott cselekvési terv hatásai még a terepen nem látszódnak, együtt kell működnünk a tagállamokkal és az önkormányzatokkal, regionális hatóságokkal, ami a környezetvédelmi dömpinget illeti. Ott eh, megint csak egy problémás kérdésről van szó, és eh, itt eh, politikai választási kényszerek, lehetőségek is vannak. Nem csak annak a tagállamnak a részéről, amely úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót, hanem még a többi tagállamban is a hatályos eh, jogszabályokat eh, úgy tekintik, eh, hogy anonim, nem megválasztott bürokraták avatkoznak bele a belügyekbe, még akkor is, hogyha a tanácsban a saját tagállamuk is megszavazta az egyes döntéseket. A jövőben is oda fogunk figyelni ezekre a dolgokra, és azért is a, egyszerűen ostoba az az érv, hogy a környezetvédelmi dömping az jó a gazdaságnak. Ami nekünk itt van a nyugati világban, az az, hogy képesek lehetünk egy olyan gazdaság létrehozására, amely nem terheli tovább a környezetet, hogyha a gazdaságunk oly módon fejlődik, hogy egyre inkább szennyezi a környezetvédelmet, akkor az átmenet az sokkal kevésbé sikeres és sokkal drágább lesz, mint hogyha megértenénk azt, hogy csökkenteni kell a környezetre jutó terhelést. A... Én egyébként eh, eh, két eh, szénbányásznak vagyok az unokája, és ekként mondom azt, meg kell találni a megfelelő lehetőségeket, hogy új fajta munkahelyeket találjunk. Amennyiben nem lépünk időben, akkor például a szénbányászok sorsa még sanyarúbb lesz. A reformok mindig fájdalmasak, mondom megint csak két szénbányász unokájaként. Hogyha elhalasztjuk, vagy nem lépjük meg a reformokat, akkor ezeknek a közösségeknek a sorsa csak még nehezebb lesz. Ez igaz, mondom, az Európai Unión kívül is, és itt az Európai Unión belül is, ami a végrehajtást illeti. Konyesna asszony kérdezte, én azt szeretném, hogyha azt a kötelezettségünket is teljesítenénk, hogy mi vagyunk a szerződés őrzője, és így elérjük azt, hogy a tagállamok betartassák, betartsák saját vállalásaikat. A bizottság ebben az értelemben majd különböző jogsértési eljárásokat indít, hogyha más eszköze nem marad. Megint csak ismétlem, hogy a jövőnkről van szó, tehát nem egy luxus, hanem minden modell, minden a jövő szempontjából életképes modell része kell, hogy legyen a környezetvédelem, a gazdasági modell. A, az endokrin rendszert károsító anyagokkal kapcsolatban érkezett kérdésekre egybe válaszolok. Eckhout úr kérdezte, és sajnálatos módon nem tudok teljes körű választ adni, egész egyszerűen nincs meg az összes információ nálam, de mindenképpen együttműködünk a tagállamokkal, és olyan kritériumokat akarunk elfogadtatni. Azt akarjuk, hogy kritériumok legyenek elfogadva, eh, mivel nagyon pontos kérdést tett fel, én nem akarok hozzávetőleges eh, választ adni önnek, éppen ezért írásban fogok válaszolni majd, hogy pontos legyen a válasz, mert itt szóban most nem tudok ilyen válaszokat adni. Dornánó asszony is nagyon pontos kérdéseket tett fel. Az egyik ilyen az volt, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy helyileg akadályozzuk a helyileg akadályozzuk a hulladék keletkezését és a helyi újrafelhasználást mozdítsuk elő. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. Az energiafelhasználás egyre inkább helyi szintre kerül, ugyan ez igaz a hulladékgazdaságra is. Készek kell, hogy legyünk arra, hogy mindezt Eh, megoldjuk a helyi hatóságokkal, nyilván egy nagyobb terv részeként, és ön említette az agráriumot is, illetve a közös agrárpolitikának a eh, jövőjét is. Nem fogjuk tudni a biológiai sokszínűséget megőrizni, és eh, garantálni a fenntartható élelmiszerellátást, valamint a védelmét anélkül, hogy bevonjuk ebbe teljes elkötelezettséggel a gazdákat. A gazdák nélkül nem fog működni, a gazdák ellenében meg főleg nem fog működni. Ez a stratégia része, amit Phil Hogan dolgoz ki az agrárpolitika kizöldítése érdekében, céljával. És ön is nagyon helyes volt az is, hogy rámutatott, hogy a közös agrárpolitika célját a szerződés valóban folyamatos termelékenység növekedésként határozza meg, ugyanakkor máshogy kell ezt megvalósítani, mint 50 évvel ezelőtt. A világ megváltozott, egyre több embert kell élelmezni a világon, mégpedig fenntartható módon, oly módon, hogy a természeti erőforrásukat ne használjuk ki, vagy ne szüntessük meg. Tehát, eh, hogyha magas szintű élelmiszerbiztonságot akarunk elérni, akkor ezt csak környezetbarát módon lehet elérni, én ebben erősen hiszek, és azt viszont nem látom, hogy a migráció hogyan érkezik ide, eh, vagy ahogy ön, legalábbis azon a módon, ahogy ön azt eh, feltette a kérdését. A migrációt a környezet aláásása az, az elsivatagosodás okozza, amely Afrikában, illetve máshol megfigyelhető, és a tudományos bizonyíték az annyira egyértelmű, hogy ez ember okozta folyamat, közös felelősségünk van, hogy fellépjünk az afrikai sivatagosodás ellen, hogy fejlesszük az ottani öntözési lehetőségeket, a biodiverzitást. Ezek ugyanis olyan tényezők, amelyek a migrációt hajtják eh, Európa irányába is. Tehát van-e kapcsolódási pont a migrációval, a környezetvédelmi politikának valóban van e, ilyen e, összefüggése. Például a vízszegénység is hozzájárul a migrációhoz, és nyomást e, helyez ránk is, és ez is hozzájárul a földközi tenger rendbe következett halálesetekhez. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam eddig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, azt hiszem, hogy nagyon is jól válaszolt minden feltett kérdésre. Remélem, hogy megelégedésre szolgált ez a kérdezőknek is. Én azért azt gondolom, hogy mindent érintett. Egy második kérdéskört is elindítunk a kollégák körében. Belet úr. Köszönöm szépen. Alelnök úr. A párizsi megállapodásról szeretnék szólni. A washingtoni fejlemények után egyre nagyobbak az aggodalmak a globális környezetvédelmi erőfeszítésekkel kapcsolatosan. Nagyon sok elképzelés merült fel az elmúlt napokban. Nagy csábítás, hogy azt mondjuk, hogy vessünk ki egy karbon import adót az Európai Unióban. Szerintem azért ez annyira nem jó ötlet. Más eszközöket is meg kell fontolnunk, egy olyan mechanizmust, amely azokra az országokra vonatkozik, amelyek nem tartják be a párizsi kötelezettségvállalásokat. Ön beszélt az kibocsátás kereskedelmi rendszerről, ennek a reformját tervezzük most, és erről tárgyalunk. Az importokra vonatkozó mechanizmus túl komplex volna, ez is elhangzott, de Kalifornia például pontosan ezt teszi most. Tavaly februárban, illetve most idén februárban néhány hónappal ezelőtt javasolták. Kalifornia állam kibocsátás kereskedelmi rendszerére vonatkozólag. Ez egyébként nagyon hasonló az európai rendszerhez. Ha ők ezt megtehetik, talán az Európai Unió is talál jó megoldást. A kötelezettségünk arra vonatkozik, hogy elgondolkodjunk egy ilyen rendszeren, és Kaliforniával, Dél-Koreával, Kanadával összekössük ezt a rendszert, és ezeket azokat a cégeket, amelyek exportálni szeretnének az Európai Unióba, ezeket egyetlen átfogó rendszerben tudjuk kezelni. Köszönöm. Verhet úr. Padnyő kolléga. Elnök, köszönöm, tisztelt alelnök úr. Trump úrra térnék vissza, illetve ami a COP21-eket, illetve a Párizs megállapodást. Donald nélkül is életbe fog lépni a COP21, de az USA nélkül nem. Az amerikaiak, és ez kiderült az elmúlt héten is, nem támogatják az új elnököt. Az amerikai adminisztráció Trump ellenes hangulattal találta magát szembe. Az elmúlt, eh, elmúlt eh, illetve márciusban eh, Bloomberg írt egy levelet az ENSZ-nek, hogy mi még mindig benne vagyunk, számos amerikai hatóság aláírta, annak érdekében, hogy a széndiokszid, illetve az üvegház hatást okozó gázok kacsátásán karányán 2020-ig e, csökkentsék. Én vagyok a jelentéstevője a Párizsi megállapodásnak, a regionális és helyi szervezeteknek sokkal több kompetenciájuk súlyuk van, mint a nemzeti kormányoknak, ami a légszennyezettség elleni harcot illet és az új szabályozásokat. Tehát az Európai Uniónak mi hamarabb együttműködést kell indítani három szinten, a, az USA-val, a vállalatokkal és az államokkal. Tehát van-e a bizottságnak agendája arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió milyen mértékben szeretné ezeket a kapcsolatokat megerősíteni a városokkal, az amerikai vállalkozásokkal, akik támogatják a megállapodásokat, hiszen Obama-nak idején vállásokat tett ebben a kérdésben. Köszönöm, Lavia úr. Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Köszönöm a részletes információkat. A Párizsi Egyezményről szeretnék kérni is beszélni, a Párizsi megállapodásról, illetve Trump elnök kilépési döntéséről. El kell döntenünk, hogy mi lesz ennek a kihatása, és hogy hogyan reagáljunk erre. A bizottság már beszélt egy csomagról, illetve javaslatokat tesz, a körforgásos gazdaságra nézve, az ets nézve, stb. De ahogy vizsgáljuk az új bizottsági munkaprogram kidolgozását, felmerül a kérdés, mit tervez a bizottság tenni, hogy a párizsi megállapodással elindult folyamatot tovább vigye. A következő munkaprogram keretében hogyan kíván megoldást találni erre a kérdésre a bizottság információra van szükségünk ezzel kapcsolatban, kellő időben, hogy tudjuk, hogy hogy szeretnének tovább lépni számunkra. Ez nagyon hasznos volna itt a parlamentben, hogy mi is dönteni tudjunk még eh, mielőtt eh, ez a javaslat megszületik.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 Egy kicsit meglapo, meglepő, hogy szót kaptam. Köszönöm szépen. Nagyra értékeltem az ön által választott témát. Nagyon konkrét kérdéseink vannak. Én magyarul szeretnék most beszélni. Megválasztásakor Juncker elnök úr ígéretet tett a uniós GMO döntéshozatal demokratikus tételére. Ez nagyon tudjuk, ez egy nagyon érzékeny kérdés, sokfajta álláspont, majdnem a jogilag szerintem egyik legnehezebb. Jelenleg az Európai Bizottság kezében a döntés három GMO kukorica, ugye a DuPont Pioneer, a Syngenta és a Monsanto-nak engedélyezése vonatkozásában mint az ön előtt is jól ismert az Európai Parlament ugye 16, 2016 novemberében nagy többséggel, nagy többséggel elutasította a szóban forgó engedélyeket. A tanácsban sem első, sem másodfokon nem sikerült megszerzni a tagállamok minősített többségét. A szavazási arányokat és a tartózkodó tagállamok számát is tekintve egyértelműen látszik, hogy az Európai Unió tagállamainak döntő többsége ellenzi ezeknek az engedélyeknek a magadását. Én ezt elismerem, abszolút a helyzet nem egyértelmű. De az nagyon fontos lenne, és nagyon érdekelne tényleg a személyes véleménye, hogy ön az uniós döntéshozatal demokratikus elvének tartása, mert hogyan fogja, hogyan kívánja kezelni ezt a kérdést, és ez most egy nagyon aktuális kérdés természetesen. Köszönöm. Thank you. Thank you well. Thank you very much. Now, Mr. Dance. Köszönöm, Dánsz úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, alelnök úr, hogy eljött hozzánk. A kémeim eh, elmondták, hogy a fenntartató fejlesztési célokkal kapcsolatosan sok jót tett, én ezt innen is köszönöm. Az eh, ajánlásaink eh, a bizottság sok szempontból eleget tett a többszereplős fórummal kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, hogy horizontális munkára van szükség a különböző parlamenti szakbizottságok bevonásával, és valódi párbeszédre van szükség a helyi hatóságokkal, a tagállami hatóságok és az intézmények között nagyon érdekelne, hogy milyen konkrét példákat lát, hogyan működik ez a fórum, és hogyan tudja ezeket a célokat megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm. Florenc úr. Ja, so, <clears throat> mich reizt. Szeretnék valamit mondani Trump kapcsolatban. Ő egy környezetvédelmi ajatolla, tehát nem kell annyira tartani. Ha az Európai Unió pont az éghajlati politika kérdésében keményen és innovatív mókon, módon dolgozik tovább, akkor az ipar is innovatívvá válik, és az amerikai ipar más nem tehet, mint hogy kövesse az európai ipart, hogyha a világ szintéren érvényesülni akar. Tehát Trump egy idegesítő jelen, jelenség, de nem gondolom azt, hogy ettől még hirtelen meg kéne merevednünk. Vannak más következmények, és az egyházak is eltökéltek amúgy az USA-ban. Alánok úr, nekem nagyon tetszett az ön beszéde, 17 pontos sorolt fel, fenntarthatósági célok, utána készített egy leltárat, és nem derül ki a láncszámomra, hiszen ebben vannak hézagok. És itt lennének kérdésem, lehet, hogy nem értettem ezt igazán jól a levegő tisztasága nagyon fontos kérdés, a flora, fauna, habitat, itt van cselekvési terv, de mi is áll ebben, hogy jár el az ember itt, és azok a panaszok, amiket kapok az én országomban, nem szerepelnek itt ebben az anyagban, és gazdaként érdekelt természetesen növényvédelem is. Azt gondolom, hogy egy új növényvédelmi generációra van szükségünk neonikotinoidok megtiltása, ez rendben, de az ipar felé egyértelműsíteni kell azt, hogy egy új generációs növényvédő szer kerül kidolgozásra. Én gazda vagyok, és vízvédelmi területen élek, itt minden megtalálható. Éppen ezért az ipar figyelmét fel kell hívni arra, hogy új eszközökre van szükség és a hosszabbítás, amit három-négy éve megtettünk, sajnos még mindig hosszabbítgatunk, azt gondolom, hogy ez nem jó. Egy új generációs növényvédőszer eh, családra van szükségünk a gazdáknál, itt van némi mondandóm, itt tudatossági probléma van ezekben a kérdésekben. A link kollégáim fejében is amúgy. Meg szeretném kérni arra, hogy a fenntartatósági stratégiánál ezt a tudatváltást egy kicsit segítse. A fiatal gazdáknál ez egész jól megy, viszont az én korombeli gazdáknál ez egy katasztrófa. Hát akkor keressük a fiatal gazdákat, magyarázzuk el nekik azt, hogy mik a céljaink, ők csatlakozni fognak hozzánk. Ami pedig ebben a teremben túlbúzgókat illeti, a gazdákat úgymond érzelmi alapon leütni, hát ez nem vezet sehova. Én nagyon pozitív vagyok, ami az ő meggyőzésüket életi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hármuz asszony. Köszönöm szépen. Én az árhuszi megállapodásra szeretnék összpontosítani. Az árhuszi megállapodás, a Compliance Committee március 17-én azt állapította meg, hogy az EU megsérti az R20 megállapodás 19-es cikkejét. Tehát az R20 a konvenció igazságra vonatkozó rendelkezését. A bírósághoz sem, civil szervezet sem személy, egy magánszín nem fordulhatott olyan esetekben, amikor EU szabályozást szerettek volna megtámadni. a szakbizottsági ajánlásokat eh, eljuttatjuk az áruszi megállapodás felének aláíróihoz, és 2017. szeptemberében kerül sor ezeknek bemutatására. 2002-ben hozták létre a megfelelőségi mechanizmust, és a szakbizottsági eljárásokat a tagok úgymond megerősítették azóta is a felek találkozóján az EU támogatása mellett. Az EU mit tervez tenni, miután őt vádolják úgymond azzal, hogy nem felelt meg a megállapodásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Az egyik kérdés, amelyel foglalkozik a, a szakbizottság, ez a Lili Szüjev, vannak uh, ellentmondásos pontok, két ponton van megállapodás, a patikafájtokon átnyúlóan több fára van szükség, hiszen ezek megkötik a uh, kárbont, illetve uh, több dolgot kell fából készíteni, hiszen ez ugyanúgy, mint a fák, a fából készült dolgok is megkötik a uh, uh, széndiokszidot, elhangzott az, hogy a globális széndiokszid kibocsátás több mint 10%-áért a műanyag felelős, illetve 8%-áért a kibocsátásoknak a beton felelős. Tehát minél jobban fel tudjuk váltani a betont fára, annál jobb. Hogy visszatartott a fából való építést az elmúlt években, az tűzvédelmi szabályok miatt volt. Tehát az emberek aggódtak amiatt, hogy tűzre kaphatnak ezek az épületek. A laminált tölgyfáknál ugyanez a helyzet, Hát nagyon gyakran esetleg a tűz kiütet a felületen, de a belső részeket meg lehet védeni és nem lehet belépni gyakran egy fából készült épületbe tűzre sötén, hiszen nem lehet belátni azt, hogy milyen mértékben sérül az épület. Megváltoztatták az egész világban a tűzvédelmi szabályokat, az USA-val is sikerült mondni. Portlandben épült egy 12 emeletes faépület, Bécsben lesz a legmagasabb, amúgy 24 emeletes tehát jelentős átterés érzékelhető a fából való építkezés történik. Kérdésem pedig igen egyszerű. Ön megrövenne bármilyen alkalmat arra, hogy támogassa az éghajlati küzdelem jegyében a fából való építkezéseket. Köszönöm. Kérdezem a kollégákat, akik jelen vannak a teremben, hogy szeretnének-e kérdést feltenni. Ha nem, akkor lezárom a hozzászólók listáját. elnök úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom a kérdéseket megválaszolni. Világos az, hogy a tagok nagyon rész, nagy része bizonyos megállapodásokra és a Párizsi megállapodásra, tehát hogyan próbálja az EU biztosítani azt, hogy ez egy sikeres dolog legyen, függetlenül Trump elnök döntésétől, mi szerint ő ebből ki szeretne lépni. Elmondtuk, hogy csalódottak vagyunk, és sajnáljuk ezt a döntést, de azt gondolom, hogy eh, erőt is meríthetünk a támogatás melletti kiállásokból, nem csak, hogy a világ összes többi ország ezt megtette, hanem nagyon sok érintett fél az USA-ban is kiálltam a megállapodás mellett. Láttam a New York Times-ban ezt a jelentős hirdetést, ahol a nagyon sok nagy USA beli cég szintén támogatja a persi megállapodást, és az adminisztráció álláspontja ellen szól. Nem gyakran teszik ezt meg, Hát azt gondolom, hogy itt egy megragadandó pillanatról van szó. És a legtöbb ember számára, még az USA-ban is, hogy ha valaki lokális szinten tevékenykedik, hát ez a hajó elment, ők azonban részesei szeretnének ennek lenni. Én egyetértek azok a képviselőkkel, akik azt mondták, hogy új partnerségeket is ki kell alakítanunk, nem csak a, a szokványos vesztáliai mintájú szuverén államok közötti kapcsolatokra gondolok. Miért ne tudnánk például Kaliforniával szorosabb partnerségre lépni? Azt gondolom, hogy itt nagyon jelentős alkalmak vannak, lehetőségek Párizs és Pittsburgh között is mert azt gondolom, hogy a párizsi megállapodás, ami természetesen jogi szempontból nem a legerőteljesebb megállapodás, ez igazából egy szándéknyilatkozat. Ez azonban lehetne a változások mozgató rugója az egész világon, a földbolyó jövőjével kapcsolatban, annak érdekében, hogy inkább egy globális Eh, stakeholder megközelítést alkalmazunk, és nem nemzetállamok közötti kapcsolatokban gondolkodunk pusztán. Tehát ez egy óriási lehetőség, és az Európai Uniónak ebben vezető szerepet kell látnia. Én a partnereket is látom, akik keresik velünk kapcsolatot, nem csak a kínaiak, hanem mások is. Ők szeretnék azt, hogyha ezt a vezető szerepet felvállalnánk. Azt gondolom, hogy ezzel pozitív dinamikát hozhatunk létre. És én hiszek abban, hogy ez egy olyan kérdés, amit az emberek többsége is támogat, az egész világon, tehát a globális közösség is támogatja ezt. Belet úr utalt a következő kérdésre, ami azt jelenti, hogy álcédulát kell ragasztani a széndiokszidra. Ez nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, ne csak a nyersanyagoknak legyen ára, hanem arra is, hogy milyen nyomást gyakorol a, fel, a gazdaság az anyaföldre, úgymond. Nagyon sok konvergencia van, technikai szinten jó munka történt a társadalmakotok között, amit mi segítünk, de őszintén szólva, amire most szükségünk van, az a politikai akarat. Tehát nagyon fontos a tárgyalásokon ezt a pillanatot megragadni. Én a magam szintjén tőlem tehetőt megteszem, tagországi vezetőkkel megpróbálok beszélni, ez lehetőség a tovább lépéshez. És azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk a vállalkozásoknak, a világnak, a polgároknak, hogy ezt komolyan vesszük, és az ETS-t úgy alakítjuk ki, hogy teljesíteni tudjuk a párizsi vállalásainkat. Tudom, hogy ez nem lesz kifejezetten könnyű, de megvalósítható a cél. Nem vagyok biztos abban, hogy a határintézkedések segíthetnének, szóval nem mi lennénk az elsők, akik a WTO-ban ezt elleneznék. De nem vagyok biztos abban, hogy mindez megvalósítható, és ezt hallom az érintettek felől, és a tagországok sem támogatják mindezt. De azt gondolom az EU-s etés erős pontja, a harmonizált szabályok, a szabad allokáció ágazatokon és tagországokon átnyúlóan, és bizonyos ágazatokban léteznek határintézkedések, akkor ez egy erőt képvisel. Én optimista vagyok. Azt gondolom, hogy ez egy fair kérdés. Lavia úr tette fel azt, hogy a bizottsági munkaprogram nézve ez mit jelent. Én ezt üzenetnek látom, és fontos, hogy a bizottság dolgozik ezen a munkaprogramon. Hát fontos, hogy megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk majd a munkaprogramban is kidomborítani a következő évben. Értem, hogy mindez kapcsolódik a beruházások kérdéséhez is, és el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt héten Brüsszelben volt egy konferenciánk, Nőrben jártam három-négy héttel ezelőtt, és a magánszektornak is beszéltem ezekről a pontokról. Magánszektor kész arra, hogy beruházzon, viszont azt kérdezi tőlünk, hogy jogbiztonságot szeretnének, hosszú távú jogbiztonságot. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfőbb előfeltétel. Mert hát ahhoz, hogy ők hosszú távon akarjanak beruházni, jogbiztonságra van szükség. 2030-ig mondjuk. Mert hát ez az, amit szegzésként megfogalmaztam. A 2020 túl rövid határidő. Addig nem tudunk megfelelő biztonságot adni a beruházásokhoz a magánszektor számára. Ha sikeresek szeretnének, szeretnénk lenni, akkor biztosítanunk kell azt, hogy amit teszünk 2030-ig, az összhangban álljon a 2020-ig rögzített célokkal, illetve egyéb STG-kkel kapcsolatos vállalásainkkal. Tehát ha ezt az összhangot biztosítjuk magán szektor számára európaiaként, akkor ugyanezt a pillanatot ragadjuk meg, amit ennek idején megragadtunk, amikor megjelent Egy másik alkotás mi szerint ugyanezt a kritikát kaptuk már akkor is, hogy ez túl sokba kerül, magasabbak a standardok, mint a világ másik részein. Tehát mindenki elfogadta, aki részt akart venni ezen a piacon, a legmagasabb standardokat. De hát azt gondolom, hogy azok a standardok, amiket mi európai szinten meghatároztunk, ezek globális standardokká válnak. És ez érzékelhető is. Ami beruházásokat illeti, itt is több biztonságos stabilitást tudunk teremteni, ami a több érintettes fórumot illeti, ez a platform hogy fog kinézni, hogyan tudnak az érintettek részt venni. Elhangzott az, hogy hogyan vagyunk kapcsolatban, hogyan lépünk kapcsolatban azokkal, akikkel együtt kell dolgoznunk. Nagyon gyakran a lokális helyi önkormányzatok ezek, és sikerül szoros együttműködést megvalósítani, például a régiók bizottságával, akik szintén kapcsolatban értek saját tagjaikkal, és ezek a tagok a, a helyi regionális önkormányzatok felé is terjesztik mindezt, akik amúgy nem részei a rendszernek. Tehát ezek a több érintettes, érintettet felülelő platformoknak pont ez a célja. A régió bizottsága szintén érti azt, hogy nekik is ki kell nyúlniuk, úgymond el kell érniük a tagok felé. Tehát fontos, hogy kikerülje mindez a brüsszeli buborékból. A mindennapi tevékenységeket egy menedzsmentbizottság felügyeli, és ők szervezik majd a speciális tevékenységeket, amelyekről a platform dönt, illetve ezekről a platform felé beszámolnak. Nagyon lelkes vagyok mindezek kapcsán. Nem lesz könnyű a létrehozása, de olyan sokan szeretnének ebben részt venni, hogy azt gondolom, hogy ténylegesen javítani tudunk így a munka módján. Értem Florence úr megjegyzéseit, amit a gazdákkal kapcsolatban mondott, illeszkedik ahhoz, amit én is említettem korábban az eredményeket nem fogjuk tudni elérni a gazdák nélkül, és a gazdákkal szemben sem. Tehát fontos, hogy a gazdák egyre nagyobb arányban támogassanak bennünket, és nagyon sok új technológiára van szükségünk ahhoz, hogy a gazdákat támogassuk ebben, hiszen uh, nagy komplexitással közelítjük meg a gazdák különösen a greening területén, főleg olyan országokban, ahol még mindig nagyon sok a kisgazdaság, és itt a gazdásokra elviselhetetlen terheket rúgunk. És Phil Hogan biztos megpróbálja megnézni az új technológiákat, távtechnológiákat, műholdas megfigyelő rendszereket, interoperabilitási rendszereket, amely ezt a nyomást enyhíteni tudja. És nekem is ugyanaz a benyomásom, amikor a fiatal gazdákkal beszélek, hogy ők nem küzdenek a környezetvédelmi szabályozások ellen, de én igen lelkes vagyok, és azt gondolom, hogy a hagyományos sztereotípiákat is meg tudjuk ezzel törni. Tehát azt gondolom, hogy ö, egy különböző kiinduló pontokból indulunk ki. Ami az Áruzi Egyezményt illeti, Harms asszony által felvetett problémáknak én is tudatában vagyok, és most alakítjuk ki az álláspontunkat. Egy kis figyelmeztetés, hogy ne értsük félre a jogi helyzetet. Az Európai Unió mindig azt mondta, amikor csatlakozott az Árhuszi Egyezményhez, hogy az Árhuszi Egyezmény és az az alatt hozott döntések eh, kompatibilisek kell, hogy legyenek az EU jogrendjével. Az Arhuszi megállapodás nem változtathatja meg az EU szerződéseket, az EU jogrendjét. Megvizsgáljuk ezt a helyzetet is, tudatában vagyok a problémának, és nyilván kialakítjuk az álláspontunkat a lehető leghamarabb. Eh, Harmzasszony eh, jogosan mutat rá a problémára, ezzel foglalkozni kell, jelenleg viszont nem tudok ennél többet mondani erről. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon, milyen útmutatást tudunk adni. Nos, a földhasználat, elnézést, a GMO-k, e, ezt majdnem elfelejtettem. Valóban a személyes véleményemet kérdeztem, és meg is adom a személyes véleményemet, mert két minőségben is szembe kerültem ezzel a problémámmal, problémával, jelenlegi pozíciómban is, illetve korábban miniszterként, amikor a tanácsban beszéltünk erről. Számomra, amikor miniszter voltam, és a kollégáim számára is nagyon furcsa volt, hogy egy tagállam kivételével mindegyik azt gondolta, hogy egy irányba kell tovább lépnünk, de komitológiai okokból, és a bizottság is ugyanezt gondolta, nincs választásunk, a komitológiai szabályok azt akarják, hogy máshogy csináljuk. És ez teljesen elfogadhatatlan vagy nem kielégítő volt mindenki számára, mert a közvéleménynek sem lehetett megmagyarázni, és a tagállamokat pedig arra sarkalta, csábította, hogy eh, azt mondogassák, hogy mi meg akartuk állítani ezt, de a bizottság nem hagyta. Ugyanez volt a glifoszátoknál és a GMO-knál is. És eh, Jean-Claude Juncker nagyon helyesen eh, ki van ezen akadva? Van egy vita, amelynek van egy politikai iránya, az Európai Bizottság pedig olyan helyzetbe találja magát, komitológiai szabályok miatt, hogy olyan, hogy döntéseket hozzon, és akkor a tagállamok mutogathatnak a bizottságra. Ezt akarjuk megváltoztatni, eh, hogy eh, politikailag is birtokolják ezt az ügyet a tagállamok, eh, magukének vallják. Tehát, hogyha a személyes véleményemet kérdezi, akkor azt mondom, hogy az egyetlen benchmark, hogyha ilyen módon akarjuk a jogalkotást eh, tovább vinni, akkor a, tudományos bizonyíték az egyetlen benchmark. Eh, amennyiben van kétség, akkor persze ellenőrizni kell újra meg újra, de ha úgy gondoljuk, hogy ezeket a döntéseket a tudományos bizonyítékok eh, irányítják, akkor a, az azokból fakadó logikus döntéseket kell meghozni, és aztán mindenkinek a tanácsban ezzel számot kell vetnie. Ami a földhasználatot, illetve az erdőgazdaságot illeti, én nem voltam tudatában ennek a faipari előzménynek, de az biztos, hogy ez egy lehetőség arra, hogy másféleképpen építsünk, és más szemmel nézzünk a betorra. Az elmúlt 50 évben egyre több betont használt fel az emberiség, és ez teljesen fenntarthatatlan. Tehát amikor építünk, akkor az körforgásos alapon legyen, lehet, hogy rövidebb időre építünk épületet, de legyen újra felhasználható, és ebben a vonatkozásban szerintem az erdőgazdálkodásnak nagyon komoly szerepe van. Ráadásul e, ezen kívül meg kell teremteni az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát, ami egyébként a biológiai sokszínűség, sokszínűség kérdésköréhez is kapcsolódik. E, hogyha az e, erdőgazdálkodást egydimenziósá tesszük, akkor abból is problémák lesznek. Az egészet egy átfogó stratégia részévé kell tenni. Elnök asszony, remélem, hogy nem húztam el túlságosan a válaszomat, megpróbáltam mindenre a legjobb tudásom szerint válaszolni, hogyha vannak képviselők, akik úgy érzik, hogy nem kaptak megfelelő választ, akkor kérem jelezzék, mert írásban kiegészítjük a választ, vagy pontosabb választ adunk. Köszönöm a lehetőséget, hogy találkozhattunk. Köszönöm, alelnök úr, és akkor most Örülünk annak, hogy a bizottság a e, tudományos bizonyítékok hitelét vissza akarja állítani, e, és felmerül a kérdés, hogy a bizottságban vannak-e mozgások e, azzal kapcsolatban, hogy az ECA munkamódszerét felülvizsgálják, hogy ne csak a tagállamokra hagyatkozzanak, hanem a saját szakértői tanulmányaikra is. Érdemes lenne ezt a jövőben eh, megvizsgálni. Köszönjük a személyes véleményt a szénbányászattal, eh, annak jövőjével kapcsolatban. Köszönöm, hogy eljött, mindig nagyon örülünk az együttműködésnek, és sok sikert kívánunk a munkájához, kedves kollégák. Ezzel a végére értünk a mai ülésünknek arra emlékeztetnék még, hogy a Marshall-szigetek köztességi elnöke eh, szerdán eljön hozzánk a szokásos eh, ülésünk pedig június 20